szerepel eszmecsere az Egyiptomban végrehajtott kivégzések tárgyában. A szerzők közül elsőként Andri Kiana asszony kap szót egy percben, tessék. Thank you. Köszönöm szépen. Egyiptom több nehéz kihíváson ment keresztül a 2011-es forradalom óta, és a nemzetközi közösség támogatja ezt az országot gazdasági, politikai és biztonságpolitikai kihívásának kezelésében. A gyakori terrorista támadások, például a sinai félszigeten és más terrorista támadások Egyiptom ellen, valamint a keresztény koptok elleni folyamatos támadások aggasztó fejleményt jelentenek. Mindez azonban nem lehet ö, ö, felmentés az egyiptomi hatóságok számára arra, hogy a halálbüntetés gyakorlatát folytassák. Komolyan aggasztanak azok a tömeges bírósági tárgyalások, amelyeket az egyiptomi bíróságok folytatnak le, és a halálbüntetések magas száma. Ezért kérem az egyiptomi hatóságokat, hogy azonnal és véglegesen vessenek véget ezeknek a gyakorlatnak, és a kiosztott halálbüntetéseket törőjék el egy hivatalos moratóriumot kell bevezetni a kivégzésekre, ez volna az első lépés a halálbüntetés eltörlése irányában. Mi az EU elítéljük, erősen elítéljük a halálbüntetés alkalmazását, felhívom az, Európa, az egyiptomi hatóságokat, hogy tartsák egy nemzetközi vállalásaikat és az emberjogi kódexet. Köszönöm szépen a második felszóló, Tenok képviselők. Köszönöm, elnök asszony. Ahogy Egyiptom nagyon súlyos belső biztonságpolitikai kívással kell szembenézzen, az ISIS terrorista támadások szaporodása is mutatja ez, különösen a sínai félszigeten és a kopt keresztények ellen. Ahogy saját országainkban is látjuk, a biztonságpolitikai érdekek biztosítása, valamint a polgári szabadságok fenntartása között egyensúly nagyon nehézen megtalálható. Mégis meg kell szó, fel kell szólaljunk egy ilyen fontos nemzetközi partnerünk gyakorlatában a katonai bíróságok polgári személyek elleni fellépése, a kínzás alkalmazása és a halálbüntetés kiszabása mind-mind súlyos aggályokat okoznak. Végül köszöntöm az állásfoglalás azon felhívását, hogy vizsgálják ki az olasz kutató halálát és Giulio Regini, Regini halálát, és hogy nagyobb együttműködést kell az egyiptomi hatóságok tulajdonítsanak-e vizsgálatban. Köszönöm szépen következő. Szargentin asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az előző hozzászóló a demokráciában való átmenetről beszélt Egyiptomban. Én nem gondolom, hogy az ország helyzetét így tudnám leírni, hogy demokráciába menne át. Egy olyan ország, ahol pucsal került az elnök hatalomra az elmúlt hónapokban, 23 embert öltek meg. A halálbüntetés Európában igen, igen régebb ideje már nem alkalmazott, és minden országot újra és újra újra felhívunk arra, hogy intéz, ne intézményesítse az emberek megölését. Éppen most a választások előtt Sisi ugye a választások is azt mondják, hogy vagy Sisi-re lehet szavazni, vagy Sisi barátjára. Feltehető a kérdés, hogy Mogherini alelnök asszony miért nem ítélte még el a gyilkosságot, a Sziszi rezsim által elkövetett gyilkosságokat? Eljött ideje annak, hogy az Európai Bizottság itt világos szavakkal ítélje el ezeket a lépéseket. Köszönöm. Maintenant pour une minute. Seke asszony egy percben. Nem elnézést, javítja magát az elnök. Korra úr következik. Köszönöm, elnök asszony. Ma egy olyan országról beszélünk, amely minden határt átlépett az emberi jogsértések tekintetében. Itt már nem lehet jogállamiságról beszélni. Mióta Sisi van hatalman az egyiptomi, egyiptomi kormány, nem csupán halálbüntetéseket hozott, amely a korábbi kormányok alatt nem történt meg, hanem ezeket végre is hajtotta és az elmúlt hónapokban a jelenség szédületes mértékben nő. Ez az erőszak megerősödését jelenti a jogállamiság teljes összeomlását, amelyet most Egyiptom megtapasztal. Ebben a kontextusban honfitársamat elrabolták Giulio Reginit, megkínozták és barbár módon megölték. Egy polgártársunkról van szó, akit nem sikerült megvédenünk talán azért, mert túl erős partnerségi gazdasági érdekek állnak fenn Egyiptommal az egyet, egyiptomi hatóságok, ha megengedték ezt, hogy egy kutatóval ez megtörténjék, akkor el sem tudom képzelni, hogy milyen szomorú sors vár minden nap az egyiptomi polgárokra, akiket egy zsarnok karmai között hagyunk. Mennyi nemzetközi jogot kell megsérteni Egyiptomnak, mielőtt az EU és tagállamai tesznek valamit, amely túllép a felháborodáson és a vitákon? A főképviselőnek mindenképpen erőszavakkal kell illetni azt, ami Egyiptomban történik, és mindennek, a szavaknak tényeké kell változnia, azért vagyunk ugyanis itt. Most következik Sekka asszony. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt kollégák. Sisi ö, fennhatósága ketyegő bomba. Senki nem tanult a töre, történelemből, hiszen ö, látjuk, hogy döbbenetes számban történnek kivégzések. Több mint 2000 embert ítéltek el 2014 óta, és legalább 81 kivégzés történt a rendszeres elnyomáson túl ezen kívül kínzás, eh, kényszervallomások, rossz bánásmód jellemzik a fogvatartottak életet. Igen, a terrorista biztonsági kihívás is probléma Egyiptomban, de itt az állam terrorját tapasztaljuk. Eljött az idő, fel kell szólalnunk, és el kell ítélnünk ezeket a visszaéléseket, hiszen nem maradhatunk csendben. Nagyon érdekes partnerségről beszélni természetesen, de reálisan kell gondolkodnunk, hogyha ez a partnerség nem olyan alapelvekre épül, olyan minimális elvekre, alapelvekre, értékekre, amelyeket osztunk, akkor föl kell tennünk a kérdést, hogy mi itt a hozzáadott érték. Szerintem ezt nyilvánvalóan meg kell vizsgálni. Elnök, Poszt asszony következik másfél percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Ma az egyiptomi kivégzésekről beszélünk. A halálbüntetés az élethez való jog megsértése. Egy megalázó bánásmód emberi lényekkel szemben. Semmilyen kihívás, semmilyen körülmény nem vezethet oda, hogy egy emberi lény életét elvesszük a halálbüntetés eltördése mellett törtünk ráncsát, és kitartunk emellett. Az ö, kivégzések száma egy éven belül megduplázódott Egyiptomban, és ez elfogadhatatlan. Kemény katonai bíróságokat alkalmaznak, illetve terrorizmussal kapcsolatos törvényekhez nyúlnak az emberi jogvédőkkel szemben. Nagyon sokan nem kapnak jogi támogatást, illetve nem férnek hozzá ügyvéd segítségéhez. Egyedül bezárják őket zárkákba, és Assisi elnök úrtól azt követelem, hogy azonnal törölje el a halálbüntetést ebben az országban, és ahogy a Mogherini asszony elmondta, ki kell állnunk az Európai Unió értékei mellett, és el kell ítélnünk ezeket a kivégzéseket. Dernier, une auteur, Madame Vergia. Szerző közül utolsóként Verzsa asszony kapszott egy percben. Köszönöm, elnök asszony. Az összes NGO felhívja a figyelmet, hogy az emberi jogokat nem taposták soha annyira lábbal Egyiptomban. Itt 6000 letartóztatásra van, volt példa, és 15 ezeren állt a katonai bíróságok előtt, ugye eltűnések, halálbüntetés, kínzás, ezek napirenden vannak. Az NGO-k a fő célpontjai ezen intézkedéseknek, azok is, akik ide jöttek az Európai Parlamentbe, hogy beszámolnak ezekről az eseményekről. Nincs mindennek határa. A nemzetközi terrorizmus, kábítószerkereskedelem, gyilkosság, emberrablás, nagykövet elleni bűncselekmény, tehát mindez mutatja a szörnyű helyzetet az országban, ahogyan a demokratikus választások hogyan is valósulhatnának meg ilyen kontextusban. Egyéb látom, nem jogállam, és mi szemet húnyunk egy stratégiai partnerség szellemében e fölött. Elnök Kelly úr következik egy percben a néppárt nevében. Köszönöm szépen, úgy gondolom. Nagyon jó kiegyensúlyozott állásfoglalás ez, belátja milyen nehézségekkel kell szembenézzen az ország különösen a kegyetlen terrorista támadások elleni fellépésében, amelyek megszaporodtak az elmúlt többen, különösen a kopt eh, katedrális eh, elleni támadás és a több száz áldozatot követelő sínai támadások fényében. Bizonyos szempontból tehát érthető, hogy a hatóságok eh, túlreagálják ezeket. Mindez mert nem elfogadható az, hogy tömeges tá- bírósági tárgyalásokat zartanak, halálbüntetést osztanak ki, előzetesben tartanak hosszú ideig embereket a bírósági tárgyalás el, sok előtt, és a politikai és a polgári jogokat megsértik. Úgyhogy joggal hívjuk fel a egyiptomi partnereinket, hogy vizsgálják fel gyakorlatokat. Mindemellett fel kell lépnünk az egyiptomi nép mellett a terrorizmus elleni harcukat segített, segítve. Köszönöm szépen panzeri urat szóltom a szocialistáktól egy percre parancsoljon! köszönöm elnök asszony! a 2010 es 2020-as partnerség keretében az EU-val Egyiptom kötelezettséget vállalt, hogy előreviszi a demokrácia, az alapvető szabadságjogok, emberi szabadságjogok ügyét, összhangban az alkotmányával és a nemzetközi normákkal nem tartotta tiszteletben ezt a kötelezettséget, ezt megmutatja a számos halálbüntetési ítélet, kivégzések, több mint 20 az elmúlt hónapban, és ez a polgárok halálához vezetett, őket előzetesen megkínozták, és nem is értesítették őket az ítéletekről, hamis eljárásokat folytattak le katonai bíróságok előtt. Sziszi elnöksége alatt ez a tragikus folyamat igencsak felgyorsult. Az EU több ízben elítélte a halálbüntetést, és nyilvánvaló, hogy nem lehetséges stabil partnerséget kiépíteni ezen országgal a jellegi események fényében. A reálpolitika oltárán esetleg feláldozzuk itt az emberi jogokat, és erkölcsileg mi is felelősei válunk ezeknek a brutalitásoknak. Világos kötelezettségre vállalásra van szükség, hogy változzon Egyiptomban a helyzet és az elnöke, hiszen ha nem így tűnő, nem történik, nem lehet új fejezetet nyitni a partnerségben a rezsim folyamatosan követi el ezeket a cselekményeket, és Giulio Regini gyilkosság ügyében, akit két éve gyilkoltak meg Kairóban, várjuk az események felderítését, és ez is megmutatja, hogyan járnak el az egyetemi hatóságok. Konzervatórikus reformerek nevében Visztiszen úr, parancsoljon. Nos, nem hoztunk intézkedéseket az arab tavaszt követően. A muzulmán testvérek tényezők, akik nagyon sok problémát okoznak. Persze az egyiptomi rezsim problémákkal küzd, túlzásokba esik, itt, amikor megnézzük, hogy mi történt Iránban, a tüntetéseket illetően, és látjuk más rezsimek reakcióit is, illetve az EU eladott adott válaszait, akkor világos, hogy ezt nem lehet összevetni azzal, ami Egyiptomban történik. Itt Kína, Irán, nagyon sok energia megy el azokba az irányokba, de itt el kell ismerni, hogy Egyiptomnak fel kell lépni a terrorizmus ellen. Oldal és északi zöld baloldal nevében Orbán Crespo kap egy percre. Eh, presidenta. Des... Elnök asszony. A 2013-as államcsint követően márciusban lesznek az elnökválasztások Egyiptomban, ahol gyakorlatilag nincs ellenzék, mert a jelöltek vagy visszavonták jelöltségüket, vagy megfélelmítették őket, vagy letartóztatták őket. A terrorizmus elleni küzdelem vágyával megsértik az emberi jogokat, elnyomják az újságírókat, a civil társadalmat és a, a szakszervezeti mozgalmakat, amelyek továbbra is tüntetéseket szerveznek és sztrájkokat. Egy olyan országban, amelyben az elmúlt hónapban 23 szemét ítéltek halálbüntetésre, miután katonai bíróságok ítélték el őket. Ennek ellenére az EU újra kereskedelmi kapcsolatokat akar képíteni EU, Egyiptommal, noha ezen ország nem tartja tiszteletben az emberi jogokat követeljük, hogy az EU emelje fel a szavát ezen erőszakos elségek ellen, tiltsa be a fegyverexportot az országba, és tartsa tiszteletben az emberi szabadságjogokat. Bille parancsoljon egy percre a Zöldek Európai Szabad képviselőcsoportja nevében. Köszönöm szépen, elnök asszony, az elmúlt négy évben Egyiptomban két ezer embert ítéltek halálra, és legalább 81 közül, közülök már kivég, is végeztek. Attól tartunk, hogy a kivégezések száma tömegesen nőni fog minden mellett az egyiptomi emberi jogi helyzet drámai, a rossz a kormány bírálóit fenyegetik, börtönbe zárják, közöttük újságírókat, emberi aktivistákat. Az embereket önkényesen eltüntetik sok esetben. ENSZ szakértők szerint a fogvatartottakat kínozzák, rendszerszerűen kínozzák. Szégyen teljes az, hogy az Európai Unió milyen visszafogottan reagál az ilyen súlyos, tömeges emberi jogsértésekre az, hogy 2017. júniusban elfogadott partneri prioritásokra szóló egyezmény az EU és Egyiptom között tartalmaz emberjogi normákról szóló pontokat, ám ezen tömeges emberjogsértések láttán és a helyzet romlása láttam Egyiptomban az EU nem bújhat-e szép szavak mögé, hanem bizony döntő nyomást kell gyakorolni a egyiptomi kormányra. Köszönöm meg a szót egy a szabadság és közvetlen demokrácia nevében. Köszönöm, elnök asszony. December 26-án, amikor 15 személy terrorizmus vádjával a katonai bíróság télete során eltéltek és új rekordot döntött ez a rezsim fifty three halálos téletet hoztak, és itt rengeteg kínzásról számolnak be, sebesülésekről, égési sebekről. Ez egy brutális, elfogadhatatlan rezsim megnyilvánulása. Eltüntetnek újságírókat, politikai ellenzékieket, vagy intellektueleket mint uh, a Giulio Reggini, akinek a halála körülményét még nem derítették fel és még ártatlan gyermekekkel szemben sem gyakorolnak kegyelmet, sokakat elrabolnak, és aztán egy faluban holtan találták őket, és gyakran európai fegyvereket használnak fel. A kereskedelem és a reálpolitika határozza meg országaink cinkosságát a jelenségekkel szemben. Mi stabilitást akarunk Egyiptomban, de nem ilyen stabilitást a fegyver export embargóját kell ki hirdetni és igazságosságot követően Giulio Reginivel és az összes áldozattal szemben. Szerúr következik, parancsoljon egy percre. Nem az első alkalom, hogy vitát tartunk egyiptomi szomszédunk be, emberi jogi tevékenysége miatt. Ugyanakkor nem sikerült változtatni a helyzetet. Veszélyes illúzió van azt gondolni, hogy a stabilitás egy államban fenntartható a tömeges elnyomás és jogsértés által. Bármi, ami ebben az országban történik, azonnali kihatással van ránk is Európában. A jogállamiság, demokrácia és az emberi jogok a legjobb garanciái a politikai stabilitásnak. Ezért látjuk, ezért a nagy aggájjal a halálbüntetés obszesszív alkalmazását és a szabadságjogok gyakorlásának korlátozását. Sisi elnökhöz fordulunk, és kérjük, hogy függesse fel a halálbüntetések kiszabását és végrehajtását, és az elnöki választásokat a tényleges demokratikus alternatívák érdekében használják ki. Bojlán képviselő asszony, szólítom egy percre, parancsoljon. Köszönöm szépen. Ismét az emberi jogokról beszélünk Egyiptomban, és teljesen helyesen elítéljük nem csak a halálbüntetés alkalmazását, hanem ennek exkalációját eh, Sisi elnök hatalma alatt. Ezt eh, látjuk eh, az ír példa alapján, december 27-e és január 30-a között 16 embert végeztek ki, 24 eh, embert katonai bíróság ítélt el, illetve kínzást is alkalmaztak. Ezen kívül az jogászaik nem kaptak lehetőséget arra, hogy fellebezzenek, illetve nem volt lehetőségük a, ezeknek az elítélteknek arra, hogy elbúcsúzzanak a családtagjaiktól. A családtagok pedig nem kapták meg a holttestet. Most elítéljük Egyiptomot, de ez nem elég. Tettekre van szükség, emberi jogi kötelezettségei vannak Egyiptomnak a, a társulási megállapodás keretében. Azt látjuk, hogy a civil társadalmat súlyosan károsítják, aláássák a rendet, föl kell emelnünk a hangukat, segítséget kell És most Jill asszonynak adom meg a szont egy percre a szocialistáktól parancsoljon. Amikor Egyiptomról vitáztunk múlt októberben, a bizottság vázolta az egyiptomi emberek aspirációját. Biztonságot akarnak, gazdasági növekedést, demokráciát. Ám a partneri megállapodással kapcsolatban már akkor is voltak aggályai, még inkább vannak most, hiszen beszéltünk akkor is az emberi, tömeges emberjogsértésekről, felemeltük hangunkat, hogy reagált a Sisi rezsim. Azóta 24 embert ítéltek halára, katonai bíróságok 30-at végeztek ki egy hónap alatt. Ezért kérdem a biztos urat, vajon vázolt az egyiptomi hatóságok előtt azt, hogyha nem vezetik be azonnali maratóriumát a halálbüntetéseknek és nem adustanak a jogszabályokon, hogy tisztességes bírósági eljárás valósuljon meg, akkor ö, milyen következmények jönnek? A tagállamok nem, áll, nem, adnak, nem árulnak majd fegyvereket az egyiptomi rezsim számára? Nem adnak el? Vajon hogyan biztosítjuk azt, hogy az egyiptomi választások ö, ténylegesen demokratikusak legyenek. Vajon a több milliárdos segélyünket feltételekhez kötjük? Az emberi szakpolitikát mindenképpen tiszteletben kell tartani. Felszólalásra mégis meg is adom a szót Fária úrnak, parancsoljon. Mr. Fária, please. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, biztos úr, tisztelt kollégák! A téri tüntetések alkalmával láthattuk azt a szándékot hogy harcoljanak a demokráciáért és az emberi jogokért. De azon tüntetések lelkesedése már elszállt, most a választások előestén erőszakot, üldöztetést tapasztalhatunk, és emberi jogtiprást. Egyre többen tűnnek el, kínzások, önkényes ítéletek valósulnak meg, és a halálbüntetések szemariasztóan növekszik, mióta Sisi hatalomra jutott a katonai bíróság egyre több halálos ítéletet hoz, csupán januárban 22 civilt akasztottak fel, miután a katonai bíróságok halálra ítélték őket. Az EU és az Európai Bizottság, amely e Egyiptom első számú gazdasági partnere, fel kell szólítsa Egyiptomot nemzetközi kötelezettségei teljesítésére, és el kell ítélni a halálbüntetés alkalmazását ebben az országban felszólítva az összes halálbüntetés felfüggesztésére. Dom Isabel de Montét, parancsoljon! Mhm. Just push the button. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Ma elfogadunk egy közös állásfoglalást. Ennek tartalma világos a harmadik évezredben sehol nem lehet halálbüntetés, kínzás és az emberi jogok lábbal Az Európai Unió az első gazdasági partnere Egyiptomnak, de nem hunyhatunk szemet ezen kegyetlen és embertelen bánásmódok felett. Giulio Reggianiről beszélünk, egy fiatal kutatóról, akit barbár módon meggyilkoztak és meg, megkínoztak és meggyilkoltak Egyiptomban ő európai volt, itt az európai jogokat tiporták lábbal nem feledkezhetünk meg róla, nem hallgathatunk európai parlamentként, mindig és erőteljesen követelnünk kell, hogy derítsék fel egy gyilkosság körülményeit. Az egyetemi hatóságok két év elteltével világos választ kell, hogy adjanak a családtagok, illetve a barátok részére, de az 500 millió európai polgárnak is. Egyébként nem gondoljuk azt, hogy Egyiptom jó partner és biztonságos úti cél számunkra. Cselőasszony, Polcsák úrnak adom meg a szót, parancsoljon paní předsedající i já se připojuji ke svým. köszönöm szépen tisztelt elnök asszony köszönöm szépen hogy megadta a szót. én is támogatom azon kollégáimat akik felszólaltak a halálbüntetés ellen illetve konkrét eseteket is megemlítettek. azonban a diplomácia szerepét szeretném hangsúlyozni. Úgy gondolom, vannak diplomáciai eszközeink, amelyekkel az egyiptomi hatóságokat, illetve kormányt lépésre kényszeríthetjük, illetve globális szinten is felléphetünk a halálbüntetés ellen. Sajnos globális szinten nem sok partnerünk van, ebben a tekintetben véleményem szerint az Európai Unió feladata az, hogy úttörő szerepet vállaljon. Ezen kívül a támogatás, az együttműködés feltételekhez kell, hogy kötődjön, és ezt is ki kell mondani minden politikai területen. Támogatnunk kell azokat az országokat, amelyek az együttműködésről tesznek tanúbizonyságot a halálbüntetés eltörlésében. Stilianedes urat a bizottság nevében parancsoljon, biztos úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Kedves kollégák! Az Európai Unió figyelemmel, nagyon szoros figyelemmel követi az egyiptomi fejleményeket. Álláspontunk a halálbüntetéssel kapcsolatban jól ismert, az Európai Unió ellenzi a halálbüntetést bármely körülmények között, és teljes mértékben egyetértek önökkel abban is, hogy számunkra a halálbüntetés elfogadhatatlan tagadása az emberi méltóságnak, integritásnak. Az EU egyiptomi albizottság politikai témákkal foglalkozó albizottság múlt havi ülésén Kajróban az Európai Uniós fél közölte agájait az egyiptomi féllel a legfrissebb kivégzések miatt több mint 20 embert végezte ki, és megismételtük alapvető álláspontunkat, a halálbüntetés elleni álláspontunkat. Felkértük Egyiptomot, hogy függeszte fel a halálbüntetéseket, és vezessen be egy formális moratóriumot, amely aztán egy a halálbüntetés eltörléséhez kell vezessen. Arra bátorítjuk Egyiptomot, hogy konkrét lépéseket tegyen, hogy a katonai bíróságok ne tárgyalhassanak polgári személyek ügyében, és a polgári bíróságok tárgyalják újra a katonai bíróságok ítéleteit méltányos tárgyalásokban. Mindemellett azt is szeretném megemlíteni, hogy más témák kapcsán is az emberi jogi szervezetek és weboldalak elleni fellépés témájában az Európai Unió világosan kifejezte agájait. Azon weboldalak lezárása miatt, illetve az emberi jogi szervezetekre gyakorolt nyomás és az emberi jogi aktivisták való nyomásgyakorlás miatt felszólaltunk július 17-én a felek a tanácsülésén, és a friss EU nyilatkozat az emberi jogi tanács ülésén négyes pontjában, valamint az EU egyiptomi albizottság Kajró ülésén is tavaly, múlt hónapban szintén felvetettük ezeket az aggájainkat. Egyiptom természetesen kulcsfontosságú partnere az EU-nak, és nagyon fontos regionális szereplő. A fenntartató biztonsága ennek az országnak létfontosságú, nem csak minden egyiptomi számára, hanem az egész régió, sőt az Európai Unió és tagállamaink számára is. Elhatározott szándékunk és meggyőződésünk az, hogy a demokrácia, az alapjogok biztosítása és az emberi jogok kulcsfontosságúak az ország stabilitása szempontjából, különösen azon súlyos kihívások fényében, amelyekkel az ország szembe kell nézen. Értjük, hogy komoly nehézségekkel kell szembenézen Egyiptom ezen kihívások kezelésében, az Európai Unió egyetemleges értékekre alapul, és ezeket rendszeresen egyeztetjük, felvetjük egyiptomi partnereink felé is a partneri prioritások sorában, amelyekre vonatkozóan 2017. júliusában fogyasztok az egyezményt. Az emberi jogok védelme és elősegítése, a demokrácia és a jogállamiság erősítése olyan irányító elvek számunkra, amelyek meghatározzák az EU külpolitikáját is. Továbbra is számíthatnak ránk abban, hogy aktívan támogatjuk és megvédjük ezeket az elveket Egyiptommal szemben is, ahogy minden szomszéd és partner országgal kapcsolatban világszerte. Er, így írnám le a helyzetet, mint mondottam, megteszünk mindent, hogy nyomást gyakoroljunk eh, az egyiptomi félre ebben a nagyon komoly kérdésben. Köszönöm a figyelmüket! a vita lezárásához hét állásfoglalási indtványt kaptam és a biztos úr hozzászólásával a vitát le is zárom a szavazás ma lesz egy óra múlva.